bitte! veo que podemos decir colegas porque hasta hace un momento solo había uno pero ahora ya podemos hablar en úgy gondolom, hogy többes számban mondhatjuk kollégák. Mindeddig összesen egy kolléga volt a teremben, most már többen vannak. Ez azt jelenti, meg is kezdem a ma esti ülést. Az első Csibi Magor kolléga jelentése az energi